elkezdhessék a szavazást. And now we... Most pedig mi megkezdjük a mi szavazásainkat. Uh, let me say, we are all of us uh, present. Hadd mondjam el, hogy mindannyian itt vagyunk a szavazáshoz. Hadd köszönjem meg még egyszer a szakbizottságunk tagjainak az elnökség támogatását. Nagyon sok munka áll előttünk, 17 jogalkotási dosszié van előttünk, 17, és 8 jogalkotási véleményt kell készítenünk, 6 nem jogalkotási jelentés van, és 5 nem jogalkotási vélemény. A ciklus végére 15 jogalkotási dosszié lesz itt a szabadságban koszme, kutatás, műholdas kommunikációs program, vannak olyan energia kérdések, amelyek jogotásiak, űr kérdések, műholdas kommunikáció, jogalkotási kérdés, tehát rengeteg munka áll még előttünk, Nagyon sok rétű munkánk lesz tehát. Vannak új tagjaink is, ez nagyon fontos. Először a teljes jogutamokról fogok beszélni, ABC sorrendben, Busoly, EPP, kollega Romániából, kérem, álljon fel, ha itt van, Busoly kollega, hol van? nincs itt, sajnálom. Azelőtt az AFED-ban, IMCO-ban, ben volt tag. A következő teljes jogú tagunk Rebecca Harms asszony, kérem Rebecca, állj fel, mindenki ismert téged, de jó az, hogyha látunk, köszönöm, köszönjük, hogy visszatértél úgy, mint teljes jogú tagja az ITRE szakbizottságnak. Rebecca Harms 2004 óta volt tagja teljes jogulag az ITRE-nek, de néhány évig a Zöldek társ elnöke volt. Ukrajnában is nagyon aktívak voltak, most visszatért eh, Harms az ITRE szakbizottságba. Kombacsev úr, ugyancsak teljes jogú tag, az SND bolgár tagja, újonnan megválasztott eh, képviselő ide, ebben a szakbizottságba. A Szófiai Műszaki Egyetemre járt, és póttag a közlekedési és petíciós szakbizottságokban. Vannak új póttagjaink is, Moszka asszony, Olaszországból, SND frakció, Sklec úr, Zöldektől Szlovéniából, Smith úr, Egyesült Királyság Zöldek, és Borgéció úr az INF-től, Olaszországból, tehát ők a póttagjaink. Ennyi lett volna tehát az információ. Most pedig következzék a teszt szavazás. Kérem, helyezzék be a kártyáikat, és megnyitom a szavazást. Az LPP-ből e többen szavaztak egyel. bizonyára nem az új képviselő, mert ő nincs is itt. Most már rendben van. Az EPP-ből nem mindig többen szavaznak egyel. Most rendben van, lezárom a szavazást. Okay, so let us go to the serious... Akkor térjünk rá a komoly szavazásra. A 700 MHz-es sáv használata az EU-ban, jelentés tévőnk Patricia Toja asszony. Nagyon sikeres triológus után vagyunk most már, egy szavazni való van itt csak ez pedig elektronikusan a szavazást megnyitom. Az EPP-ből többen szavaznak egyen. What, what is his name, this new member? Maybe Mr. Busoy is voting somewhere outside of our room. Lehet, hogy Busoy úr szavaz valahol a termen kívül, rendben, most már Lezártuk a szavazást. Köszönöm, óriási az eredmény, gratulálunk a jelentés e, készítőjének. Következzék a második, végső szavazásunk. Krasnodremski úr jelentése, az Európai Parlament és Tanács rendelete, információcsere mechanizmusról a kormányközi megalapodások tekintetében az IGA megállapodásról van szó, kormányközi megállapodásról, név szerinti szavazás, elektronikus szavazás javítja magát az elnök. Lezártam a szavazást. 50 igen szavazat, nagyon jó eredmény. Gratulálunk a kollégának. Tosanovszki úr, öné szó. Köszönöm szépen, e, elnök úr. Krasnodemski professzor úr arra kért engem, hogy kérjek elnézést a nevében, nem tud ma itt lenni, mert előkészíti Angela Merkel lengyelországi látogatását, otthon kellett tehát maradnia, de azt kérte, hogy köszönjem meg minden elnyekjelentéstevő kitűnő munkáját, és nagyon örül annak, hogy minden ilyen simán ment. Elnök, kedves kollégák, akkor kezdjük is meg a szavazást erről. A véleménytervezetről az Európai Parlament és a Tanács rendelet tervezette a geoblokkolásról, és más a fogyasztó nemzete tartózkodási helye alapján történő diszkriminációról. Egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 106-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 107-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 108-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 109 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 110 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, a 110-est ellenőrizzük. Lezártam a szavazást elutasítva, 111-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 116 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 118 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 119 120 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 5-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 24 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, ez nem volt egyetemű, hatos kompromisszumot ellenőrizzük elektronikusan. Valószínűleg elfogadtuk, de nem volt egyetemű, a szavazás lezárom. elfogadtuk. Kérem, tegyék fel egyértelműen a kezüket. 26 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 27 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 132 mellette, ellene tartózkodik elutasítva 133-as elnézést, mondja az elnök, 28-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 133-as mellette ellene tartózkodik elutasítva 29 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 135 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 136 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 137 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 30 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk szerintem, szerintem elfogadtuk. 31-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 32 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 139 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 33-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 141-es mellette ellene tartózkodik, nem volt egyértelmű. A 141-est előrizzük. A szavazás lezárom. Elfogadtuk egyértelműen. 34 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 143-as mellette, ellene, tartózkodik el, utasítva 7-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 36-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 148 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, két módosító egyforma 150-es és 37-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 151 mellette, erre tartózkodik, elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellette, erre tartózkodik, elfogadtuk, 154 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 39 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 150 155-ös mellette erre tartózkodik, elfogadtuk. 156-os mellette erre tartózkodik, elutasítva. 40-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 157, 158, 159 együtt mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük, ellenőrizzük, három módosítót ellenőrzünk, 157, 158, 159, lezártam a szavazást, elfogadtuk. 161-162 együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 163 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 164 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A tizenegyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A tizenkettes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 3-as mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartozkodik, elfogadva. 61-es mellette ellene tartózkodik, elfogadva. 64-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 65-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 66 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 67-es mellette ellene ellenőrizzük ezt, 67. Lezártam a szavazást. Elutasítva. Hatos. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Ellenőrizzük a hatos módosítót. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. 68-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 11-es mellette tartózkodik elfogadtuk, 72-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 73-as mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 75-ös mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 82-83 együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 88 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 89-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 19-es kompromisszum Tizenkilences kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 92 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 93 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 12 mellette ellene tartózkodik elfogadva, 94 mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 20-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodik, Elfogadó 96 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodik, Elfogadó 97-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 99-es, 16-os együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadva, 100 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a százast. Lezárom a szavazást. Elutasítva 101 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva, 17-es mellette, ellene, ellenőrizzük a 17-est is. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 102 mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. 103-as mellette, ellene, tartózkodik elutasítva. ellenőrizzük, A 103-ast ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 42-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. 43-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Most pedig katolikusan szavazunk. A végső szavazás következik, a szavazást megnyitom. Lezárom. Jó eredmény, gratulálunk a jelentéskészítőjének. Köszönöm szépen. That's all for today. Ennyi lenne mára. Figyelembe fogjuk venni a szavazás eredményeit. Most a következő napirendi pontra térünk át, néhány perc késősben vagyunk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 Dear colleagues, ladies and gentlemen. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! A jelenleg is folyó tárgyalásokról való tájékoztatás a roaming nagykereskedelem. Kompula Natri képviselő az előadónk. Megpróbáljuk ezt jövő héten lezárni, de hát semmi sem biztos. Úgyhogy nagyon fontos, hogy az előadó asszony tájékoztasson minket arról, hogy miről beszélünk itt, és hogy milyen irányban haladunk. Asszonyom. I want to thank the whole, uh... Köszönöm szépen. Az egész bizottsághoz szeretnék szólni, mert nagyon erőteljes véleményünk van, és nagyon-nagyon jó árnyék előadókkal dolgozunk együtt. A tárgyalásokra való előkészületekkor és a trilógus során is látszik ez. Tegnap a máltai elnökség képviseltette magát, a digitális ügyekért felelős miniszter jött el hozzánk, és erről is beszéltünk vele. Ők még mindig nagyon ragaszkodnak ahhoz, hogy mi a távközlési piacon való versenyért küzdünk, és ez az alapja a fogyasztók számára legkedvezőbb megoldásnak. Ez egy nagyon politikai téma, abban az értelemben, hogy az európai polgároknak már régen megígértük, hogy idén június 15-től nem lesz már több roaming díj hozzáadva a telefonszámlájukhoz, és ezért nagyon fontosak a nagykereskedelmi árak. Eh, tudjuk, hogy a tanácsban egy kicsit más megközelítés kapott többséget, magasabb árakkal, és ez közvetlenül azt jelenti, hogy a fogyasztó például kevesebb adatot használhat, amikor utazik. Tehát a nullás ár az adatoknál törik meg, amikor a méltányos használat lép érvénybe. Erről decemberben döntöttek, és ez megengedi azt, hogy az adat használatot korlátozza a szolgáltató. Így az adatforgalom árazása korlátozza a felhasznált adatmennyiséget. Ugyanakkor a tárgyaló felek az Európai Parlament, illetve a tanács között azért halad előre, tehát reméljük, hogy ha ezt jövő kedden nem sikerül lezárni, akkor legalábbis nagyon hamar. És remélem, hogy sikerül időben döntést hozni. Nagyon feszített tempóban kell dolgoznunk ahhoz, hogy a jogszabályok elfogadásra kerüljenek. A legkésőbb az áprilisi plenárison. Tehát köszönöm szépen az eddig tanúsított támogatást, folytatni fogjuk a tárgyalásokat. Tehát tegnap az árakról és az adatplafonokról egyeztettünk, ezek voltak a legnehezebb kérdések, és nagyon sok technikai kérdést már megoldottunk, például a tartós roaming, illetve hogy hogyan előzzük meg azt, hogy valaki kihasználja a rendszert és megszegje a szabályokat és hogy senki ne éljen vissza ezekkel. Tehát az lenne a lényeg, hogy a polgárok utazhassanak, és ne legyen nagyon drága a roaming. Köszönjük szépen! Van-e kérdés a hallgatóságból az előadókhoz, vagy az árnyék előadókhoz, amennyiben itt vannak? Van-e bárkinek kérdése? Nincs kérdés. Akkor minden tiszteletem és bizalmam az öné egyetlen kérdés sem kapott. Köszönjük szépen! Go to the... Térjünk át a következő napi rendi pontra, az ITRA szakbizottság ülésének pontja. Köszönjük szépen előadó asszonynak. Kiváló tárgyaló lehet ön. Nyilvános meghallgatás az elektronikus kommunikáció felővizsgálatáról. Ez egy nagyon fontos téma, ahogy ez mindenki számára ismert. 2016. szeptember 14-én a bizottság fontos javaslatokkal állt elő az Európai Elektronikai Kommunikációs Kódexet illetően. Az úgynevezett gigabit társadalom és az 5G mobil hozzáférés a stratégiai csatlakozási csomag része. Az ITRE ezeknek a javaslatoknak a vezető szakbizottsága, vezető szerepet töltünk be. És a céljaink elérése valószínűleg becslések szerint 500 milliárd eurós beruházást fog megkövetelni a következő évtizedben. A bizottság a jelenlegi telekommunikációs szabályok modernizálását javasolja, amelyeket utoljára 2009-ben 7 évvel vagy 8 évvel ezelőtt frissítettek. Ennek oka részben az, hogy ezt a beruházási kihívást megoldja, ez tehát az Európai Bizottság legfontosabb célja. A bizottság reméli, hogy az új Európai Kommunikációs Kódex vonzóbbá teszi majd a beruházást, és ösztönözni fogja a hálózatok versenyét. Egyebek mellett nagyon fontos, hogy a bizottság reméli, hogy a rádióspektrum használatának javítását sikerül elérni, ez pedig egyenlő feltételeket teremt a kommunikációs szolgáltatások számára. Üdvözöljük a panelünk tagjait, öten ülnek itt mellettem, az első panelünkben, és lesz majd egy második panel, mind a két panelnek öt tagja van. Nagyon rövid hozzászólási időt tudunk biztosítani az első panelben, de legalább a másodikban is. De azért ez sikerülni fog, összesen nagyon sok időnk lesz. A bizottság azt is javasolta, hogy erősítsük meg a nemzeti szabályozók szerepét, és a BEREK, az Európai Szabályzó biztosítja a szabályok következetes és kiszámítható alkalmazását az egész egységes piacon, megszüntetve a jelenlegi széttöredezettséget és következetlenségeket. Nagyon fontos kérdésekről beszélünk, és a javaslatok lényegéről fogunk beszélni. Az ITRE előadók Del Castillo asszony, Tosanovszki úr, Zorinyó úr és Boni úr. Tehát négy jogszabályról beszélünk, és úgy érezzük, hogy nagy a felelősségünk ebben. Ahogy mondtam, két panel lesz, és a két panel között kérdések és válaszok lesznek. Szeretném megkérni a szakértőinket, hogy ne beszéljenek 5 percnél többet, egyik panelben sem. A képviselőket pedig arra szeretném kérni, hogy korlátozzák két percre a hozzászólásaikat. Meglátjuk, mennyi időnk marad az ülés végére. De a kezdetben azt mondanám, hogy négy perc a szakértőknek és két perc a képviselőknek. beruházás, digitális szakadék, 5G, ezek a témák mind a két panelben meg fognak jelenni. Tehát ez a három tematikus kérdés a legfontosabb. És szeretném most bemutatni az első panelünket, amelynek témája a hálózatok és szolgáltatások. Soriano úr lesz az első hozzászóló, a Berek elnöke, Őt 2017-re választották meg a verek elnökének. Úgy tájékoztattak, hogy ön eredetileg távközléssel foglalkozó mérnök, és az Ekopolitechnikben végzett, és karrierje nagy részét a versenyjogban és a távközlésben töltötte. Tehát itt van velünk a Berek képviselője, és a panel tagoknak most megadnám a szót. Első hozzászóló Soriano úr. Thank you, Mr. Chairman, and uh, thank you. Köszönöm, elnök úr, és köszönet az ITRE szakbizottságnak is, hogy lehetőséget ad a Bereknek álláspontja ismertetésére a felülvizsgálattal kapcsolatban. Nem pusztán Berek elnökként, hanem szakértőként is nyilatkozom. 15 éve foglalkozom ezzel a területtel. Először is hadd mondjam el, és úgy gondolom, hogy e, ebben egyetértünk, hogy a távközlési szektor és a távközlési szabályozás egy ciklus végére ért. 20 évvel ezelőtt kezdődött ez a ciklus, a verseny előtti nyitásról volt szó. A nyitás ciklusa zárul le, a verseny természetesen nem, hiszen verseny marad. De minden európai piacon nyitott lesz a verseny. És minden politikai mandátum arra vonatkozott, hogy a piacot nyissák meg a verseny előtt. Én úgy ítélem meg, hogy ez a feladat megvalósult. milyen iránymutatást akar most adni a közvélemény, illetve az európai intézmények a távközlési szektornak? Ez most a kérdés, és 2015 óta az a feladat, hogy nyitott internetes környezet maradjon Európában. Ezt a mandátumot kaptuk. A másik kérdés a roaming kérdése, amiről éppen most volt szó az a missziónk, hogy a digitális és távközlési egységes piac konkrétummá váljon az utazó állampolgárok számára a roaming révén. Az összekapcsolhatóság, a konnektivitás az új téma, ha jól értjük, az Európai Bizottságnak az a szándéka, hogy valamilyen módon minden állampolgárt bekapcsoljon az 5G-be, valami más internethálózatba, valamilyen optikai hálózatba. Tehát ez egy új kihívás, amivel most az Európai Bizottság előállt. A bereknél és a nemzeti szabályozó hatóságoknál a végrehajtással foglalkozunk. Az első dolog, amit egyértelműen szeretnék kimondani, világosan a politikusok, a parlament, a bizottság, a tanács szerepe, a célok megfogalmazása. Az elmúlt napokban Sokat hallottunk a célkitűzéseknél szükséges rugalmasságról. Úgy gondolom, hogy az EU intézményeinek kell a célokat kitűzni, és kérem ebben legyenek határozottak, mindenképpen erre ösztönözném önöket. EU szinten kell a jó célokat meghatározni, ezt várják az EU állampolgárok. Még egy dolog, a Berek rendelkezésre áll, szívesen vesz részt a vitában, ugyanis úgy gondoljuk, hogy egészen más helyzetben vagyunk, mint a korábbi javaslatnál, a távközlési egységes piacra vonatkozó javaslatnál. Pán-európai piacot persze minnyáján szeretnénk, ugyanakkor a piaci szerepvállalókon is múlik ez, nem csak a e, szabályozó hatóságokon vagy felügyeleteken. Úgy gondolom, hogyha e, ezt a nagyon fontos e, ambíciót meg kívánjuk valósítani, akkor három dolgot kell elkerülni, és majd részletezem. Az egyik a megosztottság. Hogyha az az ambíciónk, hogy mindenki be legyen kapcsolva, akkor minden eh, szerepvállalónak eh, beruháznia kell, eh, nem lehet szó már működő és újonnan érkező szolgáltatók, mindenkinek pénzt kell befektetést eszközölnie. A másik pedig, hogy minden vállalkozó számára lehetővé kell tenni egységes alapon a e, befektetést, a harmadik dolog pedig a bürokrácia elkerülése. Úgy gondolom, hogy ha mindenki erre törekszik, akkor sikeresek leszünk. Elnök, köszönöm szépen, nagyon fontos három pont volt ez. Én tudom, hogy a négy perces időkeretet nehéz betartani, de hát nincs más választásunk. Hálózatok és szolgáltatások, ez a címe ennek a panelnek. A második pedig az irányításról, felügyeleti piac irányítási munkáról fog szólni. Tehát így osztottuk be a két témát. Most pedig átadnám a szót Fúr asszonynak az Európai Távközlési Szolgáltatók Szövetségétől a Dán Hostmaster főigazgatója, hölgy, nagy tapasztalata van, és a Dán eh, Tudományos és Innovációs Minisztériumban kezdte a munkáját, az ágazatban pedig tíz éves tapasztalata van öné a szó. Köszönöm szépen Buzek elnök úr, tisztelt képviselőasszonyok, képviselő urak. Az etnót 1900 82-ben hozták létre a legjelentősebb európai távközlési cégek. A legtöbb cég domináns helyzetben működik, ugyanakkor sok kihívás éri őket. Ezt az alkalmat nagyon nagyra értékeljük. Mindenek előtt Hadd dicsérjem meg az Európai Bizottság tervezetét, ez egy nagyon jó kiindulási alap lehet a gigabit ambíció megvalósításához. Három fő mondandónk lenne a mi szervezetünkbe tömörült cégek kötelezettséget vállalnak arra, hogy minden európai állampolgárhoz eljutassuk a szélessávú internetet, akárhol is lakjanak. A második dolog, a szélessávú befektetés kihívása történelmi, és nagyon fontos, hogy inkluzív lefedettséget kapjon mindenki. A szabályozásnak itt nagyon kényes a szerepe, vagy előmozdítja, de meg is ölheti a fejlesztést. Fontos, hogy a digitális szolgáltatások eljussanak az állampolgárokhoz, de az innovációra teret kell hagyni a, a szabályozásnak. miért kellene a gigabit társadalomba fektetni, és miért jó ez a fogyasztóknak. Nos, a gyors hálózat jó munkahelyeket, jobb oktatást, erős infrastruktúrát jelent, az autó közlekedésben is segítséget. Nagyon nagy persze a kihívás. 500 milliárdra tagsája a bizottság a befektetési szükségetet a bosztani csoport viszont 660 milliárdra 90%-nál is több pénz a magánszektorból érkezhet csak. Az etnónál úgy gondoljuk, hogy amennyiben a szabályozás továbbra is technológia semleges és ösztönző, akkor a magánszektor elő fogja teremteni a teljes pénzt. Nagyon egyszerű a recept a szolgáltatóknak a különböző technológiák közül választva saját legjobb döntésüket meghozva kell eljutni a helyi fogyasztóhoz. Semlegesen kell a jogszabálynak a technológiákat kezelnie. A társ beruházás esetében ösztönzésre van szükség. Úgy gondoljuk, hogy a technológia semlegesség és a mindenféle beruházási modell ösztönzése eh, révén érhető el, hogy Európa teljes területét eh, lefedjük, és a gigabit eh, társadalom kiépüljön. Nagyon fontos, hogy felismerjük, hogy a beruházás mögött mindig verseny kell, hogy legyen, Eh, és eh, nyilván eh, ez mozdítja elő az innovációt is. Nem szabad összekeverni a szabályozást és a versenyt. Második dolog, előfordulhat, hogy a beruházást leállítja a szabályozás, a 22-es cégnek van egy olyan mapping rendelkezése, ami a mindenképpen kedvezőtlenül hat. Tudom, hogy kevés időm van, szeretném azt is elmondani, hogy a szolgáltatási szektorban nem lehet kettős a szabályozás, mert ez megöli az innovációt. Két egyszerű lépést is meg kellene hozni a választás lehetőségét növelni kell a versenyen. Az elnök félbeszakítja elnézést, hogy négy perc után meg kell, hogy állítsam. Értem, hogy nagyon sok dolgot kell önöknek mondani. Nagyon sajnálom. De majd a kérdések után lesz lehetőségük kiegészíteni a mondandójukat, elnézést. Következő hozzászóló Olson úr Ericsson európai ügyi brüsszeli irodájának vezetője, alelnök, és ugyanakkor a Digitális Technológiai Ipar Európai Szövetségének vezetője, Franciaországban és Svédországban védezte tanulmányait. Olson igazgató úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Hálózatokról eh, fogunk beszélni. Hadd kezdjem azzal, hogy mutatok egy képet a hálózatokról. Érdemes eh, a dolgokat a helyükre tenni. Amikor elektronikus kommunikációról van szó, és különösen 5G-ről, közös megközelítésről beszélünk, és olyan keretekről, amelyek a társadalom és az ipar digitalizálását és átalakítását teszik lehetővé. Nagyon fontos, mert nagyobb ez a változás, mint amire talán eh, számítottunk, nagyon előre kell gondolkodnunk a javaslatoknál. Úgy gondolom, hogy elég jól érti a bizottság a javaslata szerint, hogy miről van szó, hogy jövőképpel kell rendelkeznünk a piac szempontból ez egy új generáció, a 4G-ről az 5G-re való átállás, ez egy közös platform, ami lehetővé teszi a távközlési átalakulást. Az 5G hálózat eléggé máshogy működik, mint a jelenlegiek funkciók, a szolgáltatások a hálózattól nagy részt le lesznek választva, ugyanakkor nagyon sok szolgáltatás a hálózatok képességein fog múlni. Ezért nagyon fontos az egyensúly a hálózat és a szolgáltatás között. fix telepítésű és vezeték nélküli technológiák különböző kombinációjára lesz szükség. Nem elegendő a fogyasztók befektetése a tőlük származó bevétel az új infrastruktúra kiépítéséhez. Az egész társadalom, az egész ipar kell, hogy összefogjon. Tehát tovább kell tekinteni a fogyasztókon. Megfelelő szabályozásra van szükség, ami lehetővé teszi, hogy minden piaci szereplő részt vegyen a folyamatban, és mindenki hasznot tudjon húzni a fejlesztésekből. Már említették a technológia semlegességet, ez a legfontosabb elv, kell, hogy legyen a kiindulási alap az EU szak politikájában. Ugye mindig a piac mondja meg, hogy ki a legjobb nagyon gyorsan is fejlődik ez a technológia, úgyhogy nagyon nehéz lenne beszabályozni, hogy milyen technológiát lehet a jövőben alkalmazni. A jelenlegi formájában a javaslat nem hangsúlyozza szerintem eléggé a technológia semlegességet. A másik nagyon fontos szempont az, hogy legyen elérhető spektrum, rendelkezésre álló frekvenciatartomány, enélkül nem tudunk 5G-t építeni. Ugye a 700 megahertz alatti tartomány segítség, de ez nem elegendő, ugye városokban beltéri lefedettséget is kell biztosítani 3,8 meg 26 gigahertz jöhet szóba. Nagyon fontos, hogy a spektrum rendelkezésre álljon tehát. Most néhány szóban a szolgáltatásokról is szólnék. Az 5G-t nagyon sokféleképpen fogják használni Nyilván a hagyományos, ma ismert szolgáltatások is meg lesznek, de a leggyorsabban növekedő szféra, videó, megosztás, küldés funkciója nagyon fontos a letöltési sebesség növelése, de hogyha önjáró járművekre gondolunk, meg az ipar digitalizálására, akkor lesznek itt más elvárások, követelmények is, ezeket is meg kell majd érteni. Egyes szolgálatok, szolg szolgáltatások nagyon függnek a hálózat képességeitől, mások azonban kevésbé. Itt abba is hagynám. Elnök, köszönöm szépen, és a negyedik előadónk, Di Felici Antonio asszony. a Fastweb-től érkezett, a közpolitikák és média kapcsolatok eh, igazgatója Olaszországban nagyon nagy tapasztalatokat szerzett távközlési szolgáltatóként, de Felics Antonio asszony korábban az olasz felügyeletnél dolgozott öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönet eh, a parlamenti képviselőknek, hogy meghívtak bennünket a Fast Web eh, nagyon büszke, hogy itt lehet, és eh, ismertetheti álláspontját a szabályozási keretek felülvizsgálatával kapcsolatban az olasz távközlési cégek és veszek más cégek véleményét is el tudom így mondani. A Fast Web az egyik úttörője Olaszországban és Európában az optikai kábel hálózatoknak, 7,5 millió háztartást értünk el így, és több millió eurót fektettünk ebbe az erőfeszítésbe. Folytatjuk, nagyon ambiciózusak a terveink. elégedettek vagyunk a bizottság első javaslatával, ahogy Szoriano úr is mondta, most már nem arról van szó, hogy a már működő és az alternatív, inkumbens és kisebb szolgáltatók viszonyát rendezzék, Nyilvánvaló, hogy ösztönzést kell adni a cégeknek, mert ez teszi lehetővé, hogy verseny eh, legyen, és versenyképesség is Európában. Eh, jó ez a javaslat, a parlament még finoman tovább hangolhatja, bizonyos rendelkezéstervezetek veszélybe sodorhatják a fő célkitűzéseket. Én nagyon hiszek benne, hogy a verseny az egyetlen és a legnagyobb ösztönzés a befektetéseknél. Um, a cégek azért fektetnek be, mert érzik a leheletét a versenytársaknak a tarkójukon. Nagyon kevés az időm, úgyhogy néhány gyakorlati példát mondanék arra, hogy mit lehetne javítani ebben a már is nagyon jó bizottsági javaslatban. Az egyszerűsítéssel kezdeném, hogy a jelenlegi szabályozást egyszerűsíteni kívánják. Egyetértek, de ne legyen ez dereguláció. A hozzáférés szabályozása a keretek lényegét képezi, ezt fenn kell tartani. Hadd mondjak egy példát. A Fastwebnek nagyon progresszív a megközelítése, FastWeb ultra szélessávú szolgáltatást e, nyújt, de az utolsó 200 méteren lehet, hogy rézérpárra juttatja el e, a szélessávot, ezért a e, helyi szolgáltatókat is kell használnunk. Tehát a mapping nagyon fontos. Így lehet jó eredményt elérni. nem szabad, hogy a stratégiánk veszélybe kerüljön ezáltal. Még egy példa a társfinanszírozást és a kereskedelmi megállapodásokat ne keverjük össze. a társfinanszírozásnál ugye több szolgáltató használ azonos infrastruktúrát. A kereskedelmi megállapodás keretében azonban egy befektető van, akitől függ a másik szolgáltatás nyújtó, úgyhogy óvatosak legyünk ezzel, figyeljünk oda a megkülönböztetésükre. Köszönöm. Köszönöm szépen, a következő hozzászóló, az ötödik hozzászólónk, Fox uh, úr, úr lesz, aki uh, Telekom elemző, és elemzőként tevékenykedik a londoni Cityben fiziká, fizikát tanult Londonban, de minden mellett ő egy elemző, aki befektetők számára végez elemzéseket, tehát ő maga nem annyira befektető. Nagyon kíváncsian várjuk azt, hogy meghallgathassuk önt. Fox Rumi úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen, hogy meghívtak eh, engem ide, és beszélhetek eh, erről a témáról. Szerintem a szabályozás nagyon fontos a Telekom szempontjából, hogy olyan eredményeket érjünk el, amelyek mindannyiunk számára megfelelő jobb szolgáltatásokat, de nagyon fontos a lefedettség is, a hálózatokba történő befektetés és ez több éves, több évtizedes befektetést jelent. Tehát ez is mutatja, mennyire fontos a szabályozás, hiszen ezáltal nőhet a befektetés. A, az én feladatom elemzőként az az, hogy beszéljek ezekről a témákról naponta. E, tehát azt szeretném most önöknek elmondani, hogy a befektetők hogyan látják e, ezt a kérdéskört, és hogyan lehetne a befektetéseket növelni. Szerintem a befektetők számára mindig megfelelő profitra van ö, szükség, mert különben máshol megy a tőke, más kontinensre, más szektorba, és a befektető feladata az az, hogy ö, a ügyfeleik számára profitot generáljanak. Nagyon jó az, hogy az új bizottsági dokumentumban arról szólnak, hogy ösztönözni kell a befektetéseket és az előreláthatóságot kell előtérbe helyezni. Három dologról szeretnék beszélni. Először is az, hogy nagyon jó a költségmódszertani ajánlás, ez nagyon fontos a szektor szempontjából. A második a, az együttműködés kérdése. Először is Nagyon pozitívan fogadta a befektető közösség az ajánlásokat. Úgy gondoljuk, hogy az új ajánlás nagyon fontos, mert ez egy sokkal következetesebb alkalmazást fog biztosítani. A befektetők meg fogják vizsgálni az új javaslatokat, de reméljük, hogy sikerül majd magas teljesítményű hálózatokat létrehozni specifikus megoldásokkal. Sikerül majd gyorsan a e, hibrid technológiákat is fejleszteni. Ezek kitűnő megoldásokat e, kínálhatnak az ultrasebes e, szélesebb kibontakoztatására. Ezek mind azt eredményezték, hogy a lehető legrövidebben minél több fogyasztó hozzáférne a széles sávú internethez, nem kizárva a további fejlesztéseket. Ezekhez azonban nagyobb bevételek kellenek. A valóság az az, hogy különböző lesz a helyzet a különböző helyeken, és a piacnak kell eldönteni azt, hogy melyik a legjobb megoldás. Így rá is térek a második témámra, a közös befektetés. Ez nagyon érdekes lehet, hogyha túlságosan sok feltétel lesz itt azonban, akkor lehet, hogy nem fogják ezt alkalmazni. Jelenleg az az ajánlás, hogy később dönthetnek arról, hogy a különböző vonalak, vonalak számát növeli a befektető. Gondolom, hogy rugalmasságra van itt szükség. Ezen kívül, ahol a közös befektetést alkalmazják, akkor mindenképpen csökkentelik el a szabályozást. A harmadik témám a piac elemzés. Itt három gyors pontot szeretnék kiemelni. Úgy gondoljuk, hogy támogatni fogják a befektetők ezt, hogyha megfelelő módon a kiskereskedelem is versenyképes lesz, akkor nem kell további szabályokat róni a kereskedelemre. For regulation. Uh, the second important element. A második fontos elem a regionális elemzés. Ma és jövőben is egyre több olyan ország lesz, ahol a versenytársak már nem egészen dominánsak, ahol például a vidéki területeken a kábelszolgáltatók mellett lesznek más versenytársak is. Harmadik sorban úgy gondoljuk, hogy a piaci elemzés kiterjesztése három éven túlra az nagyon megfelelő, nagyon fontos az átláthatóság, az előrejelezhetőség, és ennyiben hagynám. Köszönöm szépen! Most akkor rátérünk a kérdések-válaszok részre. A jelentéskészítőkkel kezdjük. De Castillo asszony, aki a Telekom Codexnek a jelentéstevője. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívottaknak. Nagyon nagy az eltérés az elemzéseikben, amelyeket elénk tártak. Különböző szemszögeket, különböző megközelítéseket láthattunk itt. konkrét szeretnék lenni, mert egyértelmű az, hogy azok a kihívások, amelyek előttünk vannak, hogy mennyi minden forró kockán, az kitűnik az önök hozzászólásaikból is. Én nem szeretném azt, hogyha ezeket ismételten felvázolnák, de szerintem nagyon fontos ponthoz érkeztünk. Peter is elmondta azt, hogy az az új forgatókönyv, hogy az ipar digitalizációja az IoT fejlődéssel lehetőségeket nyújt az európai gazdaság versenyképessége szempontjából. Bizonyos módon a, az új lehetőségek óriásiak. Mindemellett tényleg egy konkrét kérdésem lenne, hiszen önöknek különbözők a nézeteik, és a végső megközelítésünkre gyakorolt hatást is meghatározhatják. Az elektronikus kommunikáció új definíciójáról szeretnék kérdezni. Az Európai Bizottság javaslatában. Bizonyára tudják azt, hogy különbözőek az álláspontok itt sokan azt mondják, hogy funkcionális definícióra van szükség. Mások megvédik azt, hogy van megkülönböztetés a alapú szolgáltatások és a nem alapú szolgáltatások között. Specifikus és pontos választ szeretnék. erre a kérdésre. Önök mit gondolnak erről? Minden hozzászólótól kérdezem ezt. Ez nagyon fontos pont, legalábbis számomra jelentéstevőnek, és szerintem általánosságban is ez egy fontos kérdés. Nagyra értékelném a fontos válaszokat, elnök. Köszönöm szépen. Bizonyára láthatják azt, hogy számunkra is nagyon nehéz betartani a hozzászólási Idő Tosanovski úr, a Berek jelentés felelőse. Anyanyelvemmel fogok hozzászólni, mert ez a legjobb megoldás. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani ezért a rendkívül érdekes áttekintésért. a telekom piacokat illetően. A telekompiacok óriási mértékben fejlődnek, tetszett az, amikor elmondták, hogy egy új generáció indult el, a másik pedig az volt, ami tetszett, hogy óvatosnak kell lennünk. Lehet, hogy kell belépni ebbe az új rendszerbe. A berekre rátérve kíváncsi vagyok, hogy önök mit gondolnak arról, hogy a befektetések előtt megnyílik az út egyrésztről, másrésztről viszont nem szeretnék a piacot túl terhelni túlságosan szigorú szabályozással. beszéltünk mindannyian a szolgáltató képviselőivel, és volt egy szolgáltató, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a 77-es cikkben figyelni kell arra, hogy a szolgáltatók és esetében ügyelni kell arra, hogy lehetségesek a piac torzulások. Kíváncsi vagyok arra, hogy önök erre mit gondolnak, és utána pedig majd még kérdezek bizonyos szervezési kérdésekről. És elnök, köszönöm szépen. Most pedig Zurinyó kollega következik, az EU Wifi jelentéstevője. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is anyanyelvemen kívánok szólni. Lenne egy kérdésem. A Wi-Fi-t Európának kezdeményezés nagyon fontos, ugyanis az európai állampolgárok ezt tényleg érezhetik. A digitális unió, a digitális piac javíthatja mindennapjaikat. Konkrétan ez azt jelenti, hogy ennek európai projekté kell válnia minden egyes európai állampolgár számára. Ez egy kísérleti projekt lehetne, egy vonatkoztatási pont, amelynek alapján láthatjuk azt, hogy Európa tényleg képes lépést tartani a technológiával. Ezért gyorsan, hatékonyan és hitelesen kell ezt megvalósítani, ez konkrétan kihathat így a digitális piacra. Most rátérnék az eh, állampolgárokra. A régiók bizottságát is bevontuk ebbe, mert már van egy állásolásuk, és azt tűnik ki ebből, hogy az állampolgárokat érdekli ez a projekt. A kérdésem a következő a hozzászólókhoz. Mit tudnak önök tenni, vagy mire készek önök? Azért, hogy tényleg legyen egy referenciértékünk ezen kísérleti projektekkel kapcsolatban. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Bonyi úr, a gigabit társadalom és az 5G. For your presentation. Köszönöm szépen, köszönöm a prezentációkat. Azt gondolom, hogy nagyon inspirálóak voltak. Két dolgot szeretnék mondani. Először is átlátjuk, hogy a végrehajtásnak vannak bizonyos kritikus pontjai, mert a célok egyértelműek. És az egyik ilyen kritikus pont az, hogy hogyan tudjuk elkerülni a megoldások szétaprózódását, illetve a döntések elaprózódását. Ez azt jelenti, hogy minden tagállamnak döntéseket kell hoznia, de ezt egyszerre kell tenniük. Ez rendkívül fontos. Mit gondolnak önök erről, hogyan tudjuk támogatni ezt? És a másik pont az új szolgáltatások iránti kereslethez kapcsolódik. Rosszon úr bemutatta ezeknek az új szolgáltatásoknak a csomagját az 5G alkalmazásait, azt, hogy hogyan lehet ezeket megtanulni, és így tovább. Tehát hogyan tudjuk előkészíteni ezeknek az előnyöknek, az, ezekből szerezhető hasznoknak a listáját, hogyan tudnánk ezt megtenni együttműködve a tagállamokkal és a helyi regionális hatóságokkal. Köszönjük szépen! A listámon Snibler asszony a következő. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, ich spreche auch in meiner Köszönöm szépen, elnök úr. Én is anyanyelvemen beszélek. Szeretnék köszönetet mondani a kitűnő előadásokért minden hozzászóló részéről. Nem szeretnék megjegyzéseket tenni, csak két kérdésem van, sok kérdésem lenne, csak kettőt ragadok ki. Hogyan lehet elérni azt, hogy a befektetések itt ösztönzéseken keresztül tényleg megvalósuljanak az 5G-be, illetve a széles sávba tényleg befektessenek? A közös befektetési modellekkel kapcsolatban, a társbefektetési modellekkel kapcsolatban elegendő ez, amit a bizottság javasolt? Vagy kell -e valamit még pontosítani, hogyha igen, akkor mely irányba? És még egy kérdés, a mappinggel kapcsolatos, hogyha elolvasom a javaslatokat, akkor ez nagyon bürokratikusnak tűnik. Kíváncsi vagyok, hol kell ezzel kapcsolatban még szabályozni. A kérdésem az az, hogy kell -e ez ebben a formában? Van -e ennek értelme, vagy nincs értelme? Meg kell -e ezt változtatnunk? Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Werner asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is rátérek azon a kérdéseimre. Az újrafinanszírozása a befektetéseknek a szükségesek, az 5G esetében ezt hogyan látja, ugyanis számos ipari alkalmazáshoz nagy lefedésre van szükség alacsony költséggel. Minden alkalmazás az 5G-vel összefüggésben ehhez nem kell egy bizonyos fajta ugrás, fennáll a veszély, hogy itt kimaradnak a befektetések, mert a befektetés megterülése bizonytalan. Második kérdésem, önök úgy vélik, hogy van-e veszélye annak, hogy lesz egy digitális szakadék az 5G miatt, a nagyvárosokban lesz könnyebb kiépíteni, mint mondjuk vidéken. A harmadik kérdésem, hallottam az autóipartól, hogy szeretnék az amerikai standardot átvenni, vagy legalábbis erről beszélnek a, a három év. A kérdésem az az, hogy lehetséges, hogy lesznek paralel standardok ezzel kapcsolatban? Mekkora veszély ennek? Még egy kérdés, ez pedig az egészségügyi kockázatokhoz kötődik. Nagyon sokan tiltakoztak Németországban a rádió antennák ellen, az 5G kapcsán valószínűleg lesz ismételten ilyenfajta vita. Önök hogyan bánnak egy ilyenfajta vitával? Köszönjük szépen, nagyon sok precíz kérdést sűrített bele ebbe a két percbe. Hokmark úr. Thank you very much. Köszönöm szépen, és köszönöm a prezentációkat is. Egy gondolatom támadt a prezentáció kapcsán. Az 5G-vel a távközlési világképünk egészen meg fog változni, és nem csak a távközlésről beszélek, ez az adatáramlást is meg fogja változtatni olyan mértékben, ahogy azt korábban még nem tapasztaltuk. És a társadalom minden tevékenységének a része lesz ez. Az árammal is ugyanezt történt meg egyszer. Az érdekelne engem, hogy mit gondolnak, hogyan fogja ezt az üzleti, ez az üzleti logikát megváltoztatni. Hogyan fognak megállapodásokat kötni, hogyan fognak egyes szolgáltatások egymáshoz közelebb kerülni? Hogyan tekintenek ebből a perspektívából a távközlésre? Hogyan lehet elérni a megosztott szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférést. Nem csak a különböző szereplők fognak egymáshoz közeledni, hanem határokon átnyúló tranzakciók is lesznek. Manapság annak ellenére, hogy a roaming díjak egyre csökkennek, még mindig vannak határok az európai távközlési piacon. Mit gondolnak önök a transeurópai hálózatok létrehozásáról? öt év múlva egészen más logikát fogunk alkalmazni, mint az öt évvel ezelőtti logikánk volt. Itt új megoldásokra, de esetleg új jogalkotási struktúrákra is szükség lehet. Köszönjük szépen! Még három név van a listámon. Kompla Natri asszony a következő. Nagyon szépen köszönöm. Én árnyék előadó vagyok, ezért arról fogok beszélni, ami a mi jelentésünkben szerepel. Az Ericssonnal kapcsolatban azt szeretném kérdezni, hogy mivel önök az egyik legfontosabb 5G fejlesztők, most már a 3.1-es részkábelt fogják használni, vagy inkább egy technológia semleges megoldást szeretnének. Az emberek időnként azt mondják, hogy nem akarnak túlszulásni egy olyan technológiának, ami lassabb, mint a legfrissebb. Tehát szeretném megkérdezni, hogy milyen műszaki megjegyzése van ezzel kapcsolatban. A berektől pedig azt szeretném kérdezni, hogy a spektrum felhasználás meghosszabbítása is része a javaslatnak. Jobb lenne ezt nemzeti szintre hagyni, hogy ott döntsenek róla, vagy és, és azt is kérdezném, hogy mi az időkeret? Tíz évről beszélt, természetesen másképp építünk meg egy házat, hogyha hosszú időtávra építjük. Vannak házak, amiknél erre nem figyelnek, de azok csúnyák is, és elrondítják az utcákat ha valaki csak azért veszi meg a spektrumot, hogy a versenytársakat kiszorítsa onnan, és senki nem szolgáltat, akkor mi történik? Erről is szeretném hallani a véleményét. A beruházókkal kapcsolatban pedig szeretném megkérdezni, hogy önök jelen vannak egyes alapokban, de tudják finanszírozni az újonnan érkezőket is a piacon? Mert az utóbbi időben a leggyorsabban növekvő ötletek nem csak az ágazat belsejéből származnak, hanem kívülről is és az, ahogy a kollégám is mondta, fennáll-e az a kockázat, hogy a régi mellett újakat is finanszírozunk. Tehát egyes országokban az energiacégek, máshol kis magáncégek látják el ezt a feladatot, és a meglévő vagy nem meglévő szolgáltatók kapcsán azt szeretném kérdezni, hogy vannak olyan szolgáltatók, akik már ott vannak, de elfoglalják a helyet mások elől. Tehát ha van egy olyan város, ahol többen vannak, és az egyik oldalon egy milliárd, másik pedig 10 milliárdos ajánlatot tesz, akkor ezt hogy kellene megoldani? Fennáll az a veszély, hogy monopolizálják a városokat? Ezt szeretném konkrétan tudni. Köszönjük szépen. Raimon úr már nincs itt, úgy látom. Sanner asszony viszont itt van velünk. Köszönöm, elnök úr. Én is szeretnék egy nagyon célzott kérdést feltenni a Wi-Fi for Europe programmal kapcsolatban. Ennek a témának én vagyok az árnyék előadója. A bizottság a programjában azt írná elő, hogy az Európai Unió ingyenes Wi-Fi-t finanszírozzon, és ez nagyon gyors Wi-Fi legyen ráadásul. Tudjuk, hogy a falusi területeken nem áll rendelkezésre ez a sávszélesség. Azt szeretném kérdezni, hogy mit gondolnak önök erről, hogyan lehet megoldani azt, hogy ez a program ne csak egy kirakat legyen, és az Európai Unió csak a, a városoknak segítsen, amik már eddig is csatlakoztatva vannak a hálózatra. Egy nagyon pontos válaszra lenne itt szükség, kitérve a vidéki régiókra is. És szeretném megkérdezni még a véleményét. Azt gondolja, hogy földrajzi alapon kiegyensúlyozottan fog ez eloszlani? Végül pedig azt szeretném kérdezni, ez egy nagyon korlátozott kísérlet lesz, mert 6000 vagy 8000 települést fog érinteni az egész Európai Unióban. Azt gondolja, hogy ez a kísérlet megalapozhatja más szolgáltatások kialakítását, vagy más típusú alkalmazásokat? Fog ez valamilyen fejlődéstől kiváltani? Köszönjük szépen, kedves kollégák, kiváló vitát hallottunk. Most pedig szeretném a panel tagokat megkérni arra, hogy válaszoljanak a kérdésekre, de nagyon röviden. Esetleg azt javasolnám, hogy egy vagy két kérdést válasszanak ki nem olyan könnyű együtt működni ezen a területen. Talán az első választ Olszen úr adhatná, és onnan haladhatnánk a másik oldal felé. A második válaszokat pedig egy óra múlva fordítva fogjuk megtenni, hogyha javasolhatom. Ezt Olszen úr parancsoljon. Oh, Igen, nagyon sok jó kérdés érkezett, nyilván válogatnom kell. Az elektronikus kommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó kérdésre vonatkozóan úgy gondolom, hogy a javasolt definíciókat nehéz alkalmazni, számalapú szolgáltatások, stb. A technológiák nagyon gyorsan változnak, és egy csomó minden, ami számadat, szám alapú volt, ma már más szerepet játszik. Mm, applikációk, mobiltelefonos, tabletes applikációknál ezek a fogalmak már nem mindig használhatók ugyanúgy. Még egy észrevétel az 5G és az autógyártás vonatkozásában nagyon sok különböző javaslat érkezett. Itt megint csak a technológia semlegességet szeretnénk hangsúlyozni. Nem a bizottság szerepe az, hogy az egyik technológiát kiválassza, vagy a másikat kiválassza, vannak erre testületek, le kell ülnie a számítástechnikai, a távközlési és az autógyártási ágazatnak, és kiválasztani a legjobb szabványt. Nyilván így lehet az optimális normákat meghatározni. Köszönöm, Szorján úr! Köszönöm Először is, ami azt illeti, hogy milyen veszélye van annak, hogy túlságosan eh, bonyolult a szabályozás, illetve a társfinanszírozással, vagy együttfinanszírozással mi a gond. Uh, Szeretnék egy félreértést eloszlatni. A befektetést nem a megfelelő szabályozás riasztja el, hanem a rossz szabályozás illetve a bizonytalansága a szabályozásnak. A connectivity, vagy összekapcsolhatósági kezdeményezés eszköztárából lehet meríteni, és kialakítani a megfelelő befektetési rendszereket. Az együttfinanszírozás sok helyen jól működik, a bizottság által most tett eh, javaslat egy kicsit kényszerzubon jellegű, és attól tartunk, hogy mivel a végrehajtásnál nem lesz függetlenség, bizonytalanságot jelenthet ez végeredményben a befektetők és a szolgáltatók számára. Hát egyetértünk, jó az együttfinanszírozás, de a megfelelő mozgástérre van szükség a helyi viszonyok alapján. Ami a 25 éves engedélyeztetést illeti, illetve hogy az 5G esetében miként lehet kiköszöbölni, hogy a nemzeti határozatok között eltérés legyen. Nos, a berek még mindig foglalkozik a spektrum kérdéssel, a felülvizsgálati tervezetre az első reagálásunk már megtörtént. A mobiltelefonnal és a roaminggal foglalkozó munkacsoport továbbra is vizsgálja a bizottsági javaslatot. Úgy gondolom, hogy az ágazatnak kiszámíthatóságra is szüksége van, de ugyanakkor egyfajta varázsgömb kellene ahhoz, hogy 25 évre előre meg tudjuk jósolni, hogy mi lesz a helyzet, a felülvizsgálati mechanizmus kell majd kialakítani. Fúr asszony, köszönöm szépen, több kérdést is kaptam, és mindegyik nagyon jó kérdés, megpróbálok néhányra választ adni. Az egyik kérdés az, hogy hogyan fog létrejönni a befektetés. Mi azt mondhatom, két fő célkitűzést látunk itt, a technológia semlegességet, a kiszámíthatóságot a szabályozásban. Ami a technológia semlegességet eh, illeti, hogyan lehet eh, az európai állampolgárok számára eh, minél nagyobb inkluzivitást biztosítani. Hiszen min, minél több technológia szóba jöhet, annál gyorsabban tudják építeni az állampolgárokig a széles sávot ami az új definíciót illeti, amit Pilar de Castillo említett, valóban probléma van itt a gép és gép közötti jelátvitellel. Ez gondot okozhat a szolgáltatók számára. Fontos lenne számunkra, hogy ezt megfelelően szabályozzák, hogyha a dolgok internette fontos célkitűzés, akkor ezen változtatni kell majd. Köszönöm. A következő igazgatóasszony. Köszönöm. Mivel kevés időm van, és csak néhány dologról beszélni. Soriano elnök is mondta, és teljesen egyetértek vele, hogy a szabályozás eddig nem akadályozta a beruházást, sőt, nagyon jó szerepet játszott. A 2020-as célt valószínűleg el fogjuk tudni érni, sőt, nem csak ezt, arra is büszkék lehetünk, hogy Európában ezt megfizethető áron tudjuk biztosítani. Olyan verseny ez, ahol mindenki győztes. Hogyha a többi kontinens nézzük, az Egyesült Államokban nem feltétlenül ugyanez a helyzet. A verseny alsó szintje, vagy alacsony szintje azt eredményezte, hogy sok városban nem megfizethető a széles és más előnyöktől is elesnek a használók. Ez az egységes piaci szabályozás bonyolultnak tűnik, de alkalmas arra, hogy a szűk keresztmetszeteket eh, kiiktassák, és eh, bizonyos pontokon eh, beavatkozzanak. Mi nem ellenezzük mondjuk a szimmetrikus szabályozás sem. Minden esetre hagyjuk békén azt, ami sikeres volt, és Európában jól működött eddig. Az 5G-vel kapcsolatban beszélnék még. Már többen felismerték, hogy sok a bizonytalanság az 5G-vel, és sok a potenciális akadálya. Bizonyos szolgáltatók szeretnék gyorsan kiépíteni, de ennek megvannak a buktatói. Nagyon jó kiindulás eh, az elkészült jelentés, és eh, ennek az egyik konklúziójával nagyon egyet tudok érteni. Bizonyos esetekben eh, érdemes új szerepvállalókat beengedni a piacra, mert lehet, hogy ez hasznot hoz a már ott szereplő szolgáltatóknak is. Tehát vannak olyan eszközök abban a szabályzás tervezetben, amiről most folyik a vita, amelyek kedvezőek, például a szimmetrikus szabályozása az erőforrás hozzáférésnek, ilyen. Vannak más eszközeik is önöknek, amelyek megfelelő ösztönzést adhatnak új kategóriájú szolgáltatóknak. Bármilyen szolgáltató felbukkanhat, beléphet a piacra, és arra ösztönözheti a többieket, hogy fektessenek be. Köszönöm szépen, Felics Antonio asszony. Zsamlé úr következik. Köszönöm. Gyorsan válaszolok néhány kérdésre. A strukturális szétválasztást a beruházók nem szeretik, ez kaotikus, túl sok időbe kerül. Gyakran kapunk panaszt arra, hogy vertikálisan integráltak a szolgáltatók, de a replikabilitási teszten átmennek. A második pont a finanszírozással kapcsolatban. Ugye a nagy szolgáltatókba szívesebben fektetnek, pedig nagyon sok teret kapnak a kisebb szolgáltatók idővel. A piac persze nagyon dinamikus, ezért egy már jelenlévő cég nehezen tudja előrejelezni, hogy merre kellene mozdulni a jövőben. Ezért nem igazán érdemes előre meghatározni, hogy a jövőben mibe kell pontosan investálni az 5G-re vonatkozóan. A legnagyobb kihatása az lesz, hogy nagyon sűrűvé válnak a bázisállomás hálózatok, és ez nagyon drága lesz, és nem biztos, hogy ez mindig gazdaságilag indokolható lesz. Elnök, egy van olyan kérdés, amivel még nem, amire nem kaptak választ, és nagyon fontos lett volna? Nincs. Akkor Következik a második panel ugyanolyan sorrendben, mint az elsőnél, de a válaszadást fordított sorrendben kérjük majd. Akkor Szoriano elnök úrral kezdjük. Tessék, öné a szó. A téma pedig a piac irányítás. As I ahogy már az első panelben is elmondtam, a berek eh, halandó részt venni az új célok megvalósításában, amelyeket az európai intézmények és a politika meghatároz. A kérdés az az, hogy mi a legjobb módja annak, hogy a berek részt vegyen ebben az ambícióban. Két kérdés merül fel ennek kapcsán. Az egyik az az, hogy mik az új feladatok, amelyeket szeretnének a berekre ráruházni, a második pedig az az, hogy kell -e egy új berek ahhoz, hogy ez megvalósuljon. Az új feladatok tekintetében a berek egyértelműen elmondta azt, hogy eh, mi elfogadjuk az, azt a fajta függetlenséget, amit a bizottság javasolt, elfogadjuk azokat a feladatokat is, amiket javasolt az Európai Bizottság a mappinggel, a spektrummal, a végfogyasztókkal kapcsolatban, persze mind ezt értve a semlegesség mellett. Tehát ezzel kapcsolatban nincsen vita, és többnyire egyetértünk azokkal az új feladatkörökkel, amelyeket a bizottság az NRA-knak ad. A másik kérdés az az, hogy kell-e egy új berek ahhoz, hogy elérjük mindezt. És ennek kapcsán mi nem értünk egyet az Európai Bizottsággal. Tudják bizonyára, hogy a berek a politikai viták eredménye korábbi felülvizsgálatok során tudjuk, hogy az Európai Parlament nagyon fontos szerepet játszott, és Pilar ezt így asszony különös módon. És most létrejött egy egyensúly a bereken belül, az NRA-k együttműködnek egy adminisztratív iroda segítségével Rigában. Ma például itt vannak az irodából, az én csapatomból emberek, de itt vannak Olaszországból és Magyarországról is, és akik eh, ebben a szakértői csoportban dolgoznak a felülvizsgálat kapcsán. Tehát a berek egy nagyon speciális kombináció, egyfajta elkötelezettség. 28-an elkötelezettek vagyunk arra, hogy közösen találjunk egy megoldást. Abban a rendszerben, amit az Európai Bizottság javasolt, ez egy végrehajtó igazgatóság, igazából a bizottság egy segédje lenne, amely mindenről döntene, mindent előkészítene, és mi a szabályozó, csak lebélyegeznénk a döntéseit. Mi ezt nem szeretnénk. Egy új bürokráciás jelentene ez. Nem ösztönöz bennünket arra ez, hogy megoldásokat találjunk. Elveszítjük a nemzeti kapcsolatunkat így, hiszen a berekben minden munkacsoport nemzeti szakértőkből áll, de erről senki nem beszél, hiszen minden nap írhatjuk ezeket a rendeleteket. Úgy vagyunk, hogy fel tudunk mutatni már valamit a berekben. Európában versenyt kértek, ez megvalósult. Azt kérték tőlünk, hogy definiáljuk a hálózatsemlegességi iránymutatásokat. Megtettük ezt. A társadalom többnyire üdvözölt ezeket az iránymutatásokat, pedig ez nem volt evidens a gyakorlat elején. Ezen kívül néha még vitázunk is egymással, amikor a végrehajtásról van szó. Bizonyára tudják, hogy van egy kettes szintű eljárás, amikor a bizottság úgy gondolja, hogy egy szabályzó nem felel meg a szabályzásnak, akkor a berektől megkérdezik azt, hogy egyetértetek a mi elemzésünkkel? Egyetértetek azzal, hogy az NRA nem helyesen járt el? És általában szinte azonnal válaszolunk erre. Tehát készek vagyunk arra, hogy felülvizsgáljunk kérdéseket, ez működik, ezt bebizonyítottuk, és hogyha a prioritásuk az az, hogy a bereket arra használják ki, hogy elérjék a politikai céljaikat, akkor ne avatkozzanak be. Persze felül vizsgálni a bereket, nincs ezzel semmi gond, de amit most javasoltak, az a, azt jelenteni, hogy megölnék a dinamikánkat. Elnök, nagyon kemény volt ez az üzenet, egyértelmű volt az üzenet, fúrasszony. Köszönöm, hogy még egyszer hozzászólhatok az irányításról. Most bemutatnám a telekom cégek, illetve a telekom felhasználók véleményét tükrözném itt. Úgy vélem, hogy az eredmények a legfontosabb, mint az állampolgárok, mint pedig a cégek számára. Az intézményeknek kell megtalálniuk a legjobb irányítási folyamatot és megoldást. Nagyon fontos, hogy ezek ne akadályozzák a gigabit társadalom fejlődését. Adjanak esélyt az iparágunknak ahhoz, hogy Európát tényleg a vezeték nélküli összeköttetés élére helyezzük. A spektrum egyre fontosabb erőforrássá válik, hogyha ezt nem harmonizáljuk, akkor nem lesz 5G, és 5G nélkül pedig nincsen gigabit társadalom. Ezért a második üzenetem a következő, a spektrum közeléshez kötődik. Mi támogatjuk a engedélyezés harmonizálását, és ez fontos az európai bevezetések szempontjából. Ebben a kontextusban szeretném hangsúlyozni azt, hogy a hagyományos modell, amely az egyéni engedélyeken alapul, ennek meg kell maradnia továbbra is. Végezetül a harmadik és utolsó üzenetem az irányítás kapcsán az az, hogy a szabályozói egyszerűsítés segíthet abban, hogy az irányítás területén megoldjuk a problémákat. Konkrétan úgy gondoljuk, hogy az, hogy a piac elemzést egyszerűsíteni akarják, ezt tovább kell erősíteni. Ez nem csak, hogy a vezetők számára kedvező ez, hanem az irányítási kérdésekre helyezi a hangsúlyt. Egyértelmű itt a dolog, az egyszerűbb, előreláthatóbb szabályok vannak, akkor jobb a végrehajtás is, és annál, annál könnyebb lesz a szabályozók és a cégek feladata. Köszönöm szépen. Elnök, ilyen rövid idő alatt, ilyen gyakorlati hozzászólás, ennyire hatékony. Olson úr, alelnök, öné a szó. Megpróbálok én is ugyanennyire rövid lenni. Amikor az berek irányításáról van szó, akkor mi nem gondoljuk úgy, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen erős véleményünk lenne ez különböző intézmények vesznek ebben részt, viszont úgy gondoljuk, hogyha szabályozásról beszélünk, irányításról beszélünk, és ennek a mikéntjéről, lehet, hogy egy diát meg kellene mutatnom. Igen, látható is ez már. Én eredményként azt szeretném látni, szeretnék egy kapcsolatot a szabályozó és a jogalkotó között. Lehet, hogy a másik dolog sokkal fontosabb itt ezen a dián, a változás, az látnunk kell ezt, és ezt kell megvizsgálnunk, hogyha megnézzük azt, hogy miről beszélünk most, figyelembe veszük a hálózat gyors fejlődését, a technológia gyors fejlődését és mindennek a hatását a társadalomra, akkor azt láthatjuk, hogy sokkal jobban igazodni kell a változáshoz. Egyensúlyt kell találni a szabályozó, illetve a jogalkotó között, és persze Vannak más kérdések is, amire már korábban kitértek, én nem szeretnék most kitérni. Egy megjegyzésem lenne, csak az a tanulmány, amit az ITRE kért, én nem hiszem, hogy ez egy jó tanulmány lenne az 5G-vel kapcsolatban. Én ellenkezőleg gondolkodom, én úgy vélem, hogy ez egy olyan tanulmány, amely eléggé általános, és nem igazán mutatja meg, hogy mennyire sürgető a helyzet. A tanulmány szerzői nem mutatják azt meg, hogy mennyire fontos, hogy minden rendben legyen az 5G számára az EU-ban, és igazából nem is helyez nagy hangsúlyt az EU iparágak szerepére. Ha megnézzük azokat a befektetéseket, amelyekről tudjuk, mi működtetők, hogy ezek fontosak. Úgy gondoljuk, hogy az USA 25%-ának 25%-a fér majd 2020-ban az 5G-hez, míg Európában ez 10% lesz. Ez a valóság akkor, hogyha nem változtatjuk meg a hozzáállásunkat drasztikusan a következő években. Köszönöm. Um. Köszönjük szépen. Femiszi Antonio asszony a gyors webbel kapcsolatos közpolitikáról. Én alapvetően azt gondolom, hogy a létező rendszer, a létező irányítási struktúra az Európai Bizottság, a BEREK és a Nemzeti Szabályzó Hatóságok között nagyon kiegyensúlyozottnak és hatékonynak bizonyult a múltban. Azt gondolom, hogy a szabályzók függetlensége nagyon fontos. Természetesen a kis szolgáltatók számára fontosabb ez, mint a nagyok számára. Mi mindig is támogattuk az erőteljes szabályzóhatóságokat, amelyek képesek függetlenül értékelni a piaci körülményeket, és a műszaki, valamint tényszerű körülmények alapján alkotni meg a szabályokat. Tehát mi teljes messzélességgel támogatjuk a bizottságnak azt a javaslatát, hogy a függetlenségi kritériumokat meg kell erősíteni, és a szabályzók profilját is frissíteni kell. Ez teljesen egybevág a mi óhajunkkal. A másik megjegyzés, amit tennék, az az, hogy támogatjuk a harmonizációt, de a szabványosítást nem. Létfontosságú, hogy a szabályzó hatóság továbbra is képes legyen konkrét megoldásokat és kötelességeket a nemzeti sajátosságok alapján meghatározni. Ez nagyon fontos a verseny ösztönzéséhez, a felhasználó védelméhez, és ahhoz, hogy az innováció számára a legjobb feltételeket tudjuk megteremteni. A tagállamok nagyban különböznek egymástól, és ami működik az egyik helyen, az nem feltétlenül működik a másikban. Ez a konkrét szakasz nagyon fontos, és azt gondolom, hogy ez okozhatja a legnagyobb különbséget a helyzetekben. Elmondtam már, hogy támogatjuk a berek megerősítését, ami természetesen kulcsfontosságú lesz majd egy erőteljesebb és következetesebb egységes digitális piac létrehozásában. Köszönöm szépen. Köszönjük. Fox Ramli úr következik a Global Telekomtól. Azzal kezdeném, hogy egy rövid megjegyzést teszek. Azt gondolom, hogy a szabályzói irányítás egy nagyon összetett probléma, és a folyamatra kell inkább koncentrálni arra, hogy ez segíti vagy gátolja a beruházást, nem pedig a szervezeti keretekre. De remélem, hogy ez már a korábbi üléseken kiderült. Három dolgot szeretnék elmondani. Először is a konkrét intézményi szerkezet kulcsfontosságú célkitűzés. Most beszélnék az európai szabályozás sajátosságairól a konkrét piacokon, végül pedig elmondanám, hogy a spektrum kiosztásnál miben reménykednek a beruházók. Az ágazat nagyra értékelni azt, hogy ha a berekhez hasonló szervezetek, a nemzeti hatóságok és a bizottság mind hivatalosan is célként tűznék ki a hatékony hálózati befektetéseket. A telepítés, karbantartás és fejlesztés kimondott cél kellene, hogy legyen, mert ez ösztönzi a beruházást, illetve csökkenti a távközlési szolgáltatások egységre jutó költségét. A második kérdés a helyi körülmények és az átfogó európai irányvonalak összehangolása. Érzékenynek kell lennünk arra a gondolatra, hogy itt nagyon dominál a piac. A beruházásokat erősíteni kell. A diszkrimináció mentes és költségalapú ajánlásokban volt néhány következetlenség. Egyes esetekben a közvetlen árkontroll lett volna a javaslat, vagy valami olyan megoldás, ami a valóságban nem stabil. Az ajánlások valódi alkalmazása gyorsítaná a fejlesztéseket, és több helyre vinné el a kábeleket, amelyek gyorsabb szolgáltatáshoz vezetnének. Mind a következetesség, mind pedig a változatosság nagyon fontos. Egy oldalról értékelni kell a lehetőségeket, a változatosság pedig a helyi kísérletezést segíti. És ezekből lehet aztán a leghatékonyabbat kiválasztani hasznos a helyi körülményekhez alkalmazkodni, de az már kérdéses, hogy tudjuk-e valóban értékelni az alapelvek alapján az adott tevékenységeket. Hogyha nem az elvekre koncentrálunk, hanem a megvalósításra, akkor a regionális különbségeket is tiszteletben kell tartani a piacon. Ahogy korábban beszéltünk erről, fontos, hogy regionális szinten nézzük meg a piacot, és ne csak az intenzíven bekábelezett városi környezetről beszéljünk. Három dolgot szeretnének a beruházók. Egyrésztről, hogy elég széles legyen a spektrum. Az erre vonatkozó úti tervek segítenek abban, hogy a befektetők tudják tervezni nagyobb kifizetéseket. Ez különösen fontos, amikor több országban is kitetnek számít egy szolgáltató. azt nem várják ők sem, hogy a nemzeti sajátosságok tükrében az ütemterveket összehangolják, de az egyértelműség mindig segít. Másodszor következetes és átlátható módon kell árverésre bocsátani a frekvenciákat, jól megtervezett és kiszámítható aukciós struktúrákra van szükség. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a spektrum és az infrastruktúrális befektetések egymással felcserélhetők. Ha a nyílt struktúra szokatlanul magas árhoz vezet, akkor kevesebb tőkét fognak befektetni a hálózat fejlesztésébe. Végül pedig az utolsó pontról beszélnék, a licenszek meghosszabbítása és a spektrumkereskedés megkönnyítése. Ez tervezhetőbbé teszi a hosszú távú költségeket, és piaci szemléletű megközelítést tesz lehetővé. Tehát, hogy lezárjam, a sikeres hatósági struktúrának el kell ismernie, a beruházás fejlesztésének fontosságát. A helyi szabályozás és az átfogó iránymutatások összehangolása nehéz feladat, de a beruházási szükségleteket következetesen követni kell. Végül pedig, hogyha az árverések tervezettek, kiszámíthatóak és átláthatók, akkor sokkal szívesebben fektetnek be nagyobb tőkét ebbe a területbe. Köszönjük szépen, ennyit az irányításról, de hadd tegyem még hozzá azt is, hogy van itt egy másik kérdés, amit még nem említettek meg konkrétan, konkrétan a műhold alapú nagy sávszélesség. Az Európai Műhold Üzemeltetők Szövetsége képviselteti itt magát, Artia Hola asszony, illetve az EUTELSZAT is egy képviselőt küldött ide. Megkérném őket, hogy adjanak néhány információt, de nagyon röviden, nagyon tömören tegyék, de szeretnénk hallani, hogy a műhold alapú sávszélesség hogyan áll jelenleg, és hogyan lehet ennek a problémáit kezelni. Utána pedig következnek a képviselők. Árti Hola asszony, Európai Műholdüzemeltetők Szövetsége. Köszönöm szépen, elnök úr! Mi teljesen egyetértünk azzal, hogy a beruházás kulcskérdés, és szerintünk is olyan környezetre van szükség, ahol a magántőke is a hálózatokba áramlik. Sajnos a beruházás azt mutatja, hogy csak a városi elit fog hasznot húzni ebből. És abban a korszakban, amikor az EU-nak még inkább szüksége van arra, hogy a polgárokkal kapcsolatba lépjen, a parlament lehet a mi hangunk. Fontos lenne, hogy a kódex konkrétan említse meg a technológiai mixet, hogy az egyetemleges szolgáltatás mindenhol megvalósuljon. Az üvegszálas kábel az, az ideális megoldás, de hogyha itt az 5G-t kezdjük el fejleszteni, akkor digitális szakadék fog kialakulni. Az egyetemes szolgáltatás a technológia mixet és a technológia semlegességet segíti elő. És ami a műholdas szélessávot illeti, a nemzeti szélessávú tervekbe ezt is be kell emelni. Ez közvetlenül támogatja a vidéki területeken a szélesebb bevezetését. Azt szeretném elmondani, hogy ma több millió európai támaszkodik az adat és más kommunikációjában a műholdakra, és ez, ez mind magánszolgáltatás a Földön és a hajókon egyaránt. A már meglévő szolgáltatók esetében nem csak azért van szükség támogatásra, hogy fennmaradjanak, hanem a biztonság érdekében is. A felhasználók nem fognak szolgáltatásokért fizetni, például az autójukban, hogyha ez nem mindenhol elérhető. Köszönjük szépen Stefano Agnelli az EUTASZ-tól. Köszönöm szépen. Ahogy elmondtuk, a digitális szakadék még nagyon jelen van Európában, és azt gondoljuk, hogy ezt ki kellene küszöbölni. A hosszú távú stratégia célkitűzései irányítják ezt a fejlődést, és ezeknek nem szabad korlátozniuk a fejlődést. Egyrésztről az új hálózatok telepítését és a széles sávot is fejleszteni szükséges természetesen a műholdak bevonásával. A technológia létfontosságú ugyan, de az is nagyon fontos, hogy ne csak a technológiai mix eh, valósuljon meg, hanem legyenek hibrid megoldások, amelyek különböző technológiákat kombinálnak össze a szolgáltatások nyújtásához. A második dolog, amit mondani szeretnék, a magas szintű kapcsolódás lehetősége a vidéki területeken. Eh, egyértelműen ki kell mondani, hogy annyi polgárt szeretnénk eh, a hálózatra kapcsolni, amennyit csak lehet, méghozzá a lehető legjobb technológiával. Itt többre van szükség, mint magas letöltési sebességre. A funkcionális internet hozzáférést meg kellene adni a, az érintetteknek, és nem csak egyes szociális csoportoknak, hanem minden háztartásnak. Tehát nem csak a megfizethetőség, hanem az elérhetőség is nagyon fontos. A műholdas széles sáv már elérte a 2013-as célkitűzést, és ugyanezt a szerepet szeretnénk betölteni a következő célnál is. Nem szabad a beruházás és az innováció útjába akadályokat gördíteni, és mivel a műhold más architektúrán működik, nagyon jó szolgáltatást tudunk nyújtani. Köszönjük! Köszönjük szépen! Az elődőink következnek Del Castillo asszony elsőként. Szeretnék kezdeni? Akkor a Berek nevében először Tosanovski úr a Berekről. No problem. Ja, já děkuji za, e, za jasné představení, hlavně panu... Köszönöm ezeket a nagyon világos e, előadásokat. Úgy gondolom, hogy több kollégának a véleménye egyezik az önök által elmondottakkal. A parlament számára a berek mindig is fontos információs csatorna volt, és hadd mondjam el, hogy számos más ágazatban, mondjuk az energetikai téren a parlament nagyon hasznosan tudna használni egy ilyen szervezetet. És azt kérdezném, igazából az, szívesen megkérdezném az összes meghívottól, hogy mi a véleménye a berekről, de lehet, hogy igazából erre zárt ajtók mögött kellene rákérdezni. Az igazgató úr említette az új feladatokat, új kompetenciákat, a kulcs kompetenciák az új szakaszban, a szabályozás kialakításakor, ugyanakkor a technológiai fejlődés is körvonalazódik, és nagyon nagy befektetéseknek köszönhetően sikerült a határokat felszámolni. Igazából nagyon érdekelne, hogy ön szerint melyek azok a jogkörök és kompetenciák, amelyeket meg kell változtatni? Governance. Castillo Vera asszony. Ugye spektrum kezelésről is beszéltünk, meg intézményes megoldásokról a spektrumról nem fogok beszélni, mert úgy gondolom, hogy a parlament teljesen egyetért azzal, amiről önök beszéltek. A távközlési egységes piaci rendelet és tükrözi ezt. Fox Romney úr is megerősítheti, hogy egy hullámhosszon vagyunk. Soriano úr, a Berek elnöke említette, Szóval, hogy mire is lenne szükség a berek szerint erre a frissítésre? Néhány éves frissítésre? Érdekes lenne a kapcsolódás a helyi piacokhoz, az európai közös célok elérése. Nagyon érdekelne, hogy a double lock javaslat nem számíthat-e frissítésnek, amit az Európai Bizottság javasol. amikor a nemzeti hatóság nem hoz megfelelő intézkedést. Akkor ez akadálya lehet a digitális egységes piacnak. Ilyenkor a frissítés, a refresh hasznos lehet eh, a helyi piac számára is, meg az egységes európai piac számára is. Köszönöm. Zorinyó eh, úr, Wi-Fi. Köszönöm szépen. Az kezdeményezések nagyon bürokratikus helyzetet eredményezhetnek, ahol nehéz lesz döntést hozni. A Wi-Fi for Europe is kísérleti projekt, és az irányítás piac szervezés szempontjából is pilotnak kell, hogy minősüljön. Igazából az önszabályozás kell, hogy a főszerepet vigye, és a bizalom. Húsz eh, ezer eurót kap 6 8 ezer bekapcsolás tagállamonként az európai alapokból csúcs technológiát kell alkalmazni. A kísérleti projekt még igazolni hivatott, hogy technológiai, nem csak technológiai szempontból, hanem administratívan is beválik, működőképes. Ebben az esetben az emberek megbízhatnak benne, és egy új utat nyithat ez kiküszöbölve a szokásos bürokráciát. Létezik már önszabályozási modell. A gigabit társadalom előadója Boni úr. Köszönöm szépen Szoriánónak, Szoriánó úrnak ezt a nagyon világos mondandót üzenetet. Úgy gondolom, hogy a spektrumra vonatkozó döntések harmonizációja az egyik kulcsfontosságú téma az 5G kifejlesztése terén. Nyilván eh, vannak eh, érdekütközések, pontosan kell látnunk a saját helyzetünket eh, az alulról felfelé építkező modellek a jók, amikor a szakemberek javasolnak ö, megoldást. Ö, ö, jó kollega is említette ö, a kompromisszum fontosságát a lehető legjobb spektrum harmonizációs és spektrum allokációt kell kialakítani nem csak a berek, a szolgáltatók és az európai szint, hanem a tagállamok is együtt kell, hogy működjenek, ők még komoly, kemény kérdéseket fognak feltenni a vita következő fordulójában arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet felügyelni, irányítani, ellenőrizni ezeket a folyamatokat igazából a tagállamokat rá kell vennünk, meg kell győznünk bizonyos döntések egy időben való meghozatalára. Ez kritikus az 5G megvalósítása szempontjából. Köszönöm, Nébler asszony. Köszönöm szépen, köszönöm az előadásokat. Egyetlen egy kérdésem van. Szeretnék biztos lenni abban, hogy mindent jól értettem önök elmondták mindannyian, hogy támogatják a harmonizációt, az egyes eszközöket meg kell vizsgálni, koordináltan kell fellépnünk, viszont senkitől nem hallottam azt, hogy ehhez kellene egy európai ügynökség. Jól értettem ezt? Tehát igazából senki nem eh, emelt szót egy európai ügynökség eh, mellett. Szeretném, hogyha ez konkrétan megmondanák, ugyanis nem szeretném, hogyha hónapokon át küzdenék a tagállamokkal. Feleslegesen szeretnénk tényleg ott harmonizálni, ahol kell, tényleg az eszköztárat szeretnénk megnézni, de hogyha itt megrekedünk az Európai Ügynökségnél, akkor ez nem jó, és szeretném az önök véleményét ezzel kapcsolatban hallani. Mrs. Kompulanatri. I will be very good. Köszönöm szépen, Kumpula Natri Nagyon röviden válaszolok, az asszisztenseim itt maradnak meghallgatni a választ. Két kérdésem lenne a berekhez, hogyan lehet garantálni, hogy minden NRA működik helyszínen, Uh, lehet, hogy van két teljesen különböző, egy német, egy luxemburgi összetevő. Nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy a ö, helyi enereik ugye nem tudnak megállapodni, és ezért európai megoldást kell találni nem igazán látom az Európai Bizottságnak a szerepét, ő igazából a berekre eh, tolja át a jogköröket, egyensúlyra van szükség. Végül egy észrevételt tennék, a harmonizációnak megvan a kockázatva, az, hogy lelassítjuk a leggyorsabban eszmélő cégeket, leggyorsabban fejlesztőket az 5G kipróbálás már zajlik, és frekvenciás spektrumot is kapott, úgyhogy a határidő segíthet, de hogyha mindenki egyszerre cselekszik, akkor ezzel lassítjuk a leggyorsabbakat, ez az érme másik oldala. Köszönöm. Köszönöm. Van-e bármi más kérdés? Úgy látom, hogy nincs. Kedves panelisták, a műholdas széles sávra is kitérhetnek, ha gondolják, mert a vendégünk megemlítette, önök döntik el. Fox Rumlival kezdjük a Global Telecoms elemzőjével. Köszönöm, elnök úr. A műholdakkal kapcsolatban én azt hiszem, hogy nagyon egyetértek. Az egyetemleges szolgáltatási kötelezettség témája nagyon érdekes, csak ezt ki is kell valakinek fizetnie, és ez aránytalanul drága ugye az utolsó 5-10%-os kiépítés az európai országokban nagyon drága, úgyhogy a, a piacnak kell majd meghatározni, hogy mi a helyes megoldás, és én úgy gondolom, hogy valamilyen hibrid megoldás lesz a végeredmény. A technológia semlegesség ezért nagyon fontos a vidéki területeken Európában ahogy mondtam, a befektetők, tehát nincs minden témáról kialakult véleményem, de úgy gondolom, hogy a bereknek fontos és hasznos szerepe van, nagyon különböző NRA álláspontokat közelíthet Brüsszelben. De hát ugye az NRA-k azok a helyi felügyeletek, akiknél a legtöbb helyi tapasztalat és szakértelem van. úgy gondolom, hogy nem veheti át a szerepüket egy európai szabályozó teljesen. Köszönöm. Menjünk tovább, és hogyha nem tudtak választ adni korábban egy kérdésre, akkor most megtehetik nagyon röviden egyszerre kezelném a eh, technológia eh, kérdését. Úgy gondolom, hogy egyes tagállamokban kicsit túl lihegték az optikai kábel kiépítésének fontosságát mindenkinek az otthonába. Nem gondolom, hogy ez a megoldás. A fiber to the home nem lehet mindenütt alkalmazható megoldás, vagyis nem juthat el az optikai kábel mindenkinek a lakóhelyéig. Az ITRE az 5G-ről jelentést készítetett, és ebben a jelentésben, vagy tanulmányban egy nagyon fontos következtetés az volt, hogy az 5G vidéki területen az optikai kábelnek nagyon jó alternatívája. Az Egyesült Államokban például sok ilyen kipróbálást végeztek, és nagyon jól teljesít. Ugye a városi környezet nagyon eltér a vidékitől, más technológiára lehet szükség, ami a spektrum kezelést illeti az 5G kiépítésének vonatkozásában. Úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú lesz ez. A parlament nagyon jó munkát végzett, a 700 megahertzes spektrumra vonatkozóan úgy gondolom, hogy a, ki kell alakítani egy értelmes roadmap-et, egy víziót az európai intézményeknél a spektrum kezelésre, és gondolni kell az új piacra lépőkre is. A spektrum menedzselés nagyon fontos vonzerő lehet az új piacra lépők esetében. Hogyha van egy szolgáltató, amelyik nagyon gyorsan ki tud építeni egy hálózatot, az ösztönözni fogja a többieket is. Tehát az infrastruktúra alapú verseny mindig működött, varázsütésre. Úgy gondolom, hogy az, ösztöndés, az ösztönzés az 5G paradigmában is megvalósulhat. Köszönöm szépen, Felics Antonio asszony, Fúr asszony, főigazgatóasszony. asszony. Köszönöm, elnök úr. Az etno most is azt gondolja, továbbra is azt gondolja, hogy a spektrum harmonizáció nagyon fontos, és itt az engedélyek időtartamáról beszélek, ez nagyon fontos. Persze jobban lehetne koordinálni annak érdekében, hogy ne lassítsuk le a leggyorsabban haladókat, de nagyon fontos, hogy ne legyenek itt mellékhatások Nem szeretnénk akadályozni a gigabit társadalom megvalósulását, ugyanakkor nem mindegy, hogy mi a kimenetele ennek a folyamatnak. Nem gondoljuk, hogy egy kaptafára lehetne mindent megoldani, a különböző tagállamok domborzata, földrajza, technológiai infrastruktúrája különbözik, úgyhogy a szabályozásnál erre mind oda kell majd figyelni. Köszönöm elnök, köszönöm következő hozzászóló Szoriano úr, a Berek elnöke. Thank you. Köszönöm szépen. Először is szeretném megválaszolni Tosanovszki úr kérdését az NRA fő kompetenciáját illetően. A Berek egyetért a kompetencialistával, ahogy azt javasolták. Amit mi pluszban kérünk az az, hogy legyen egy szélesebb körű kompetencia szolgáltatási szinten információgyűjtéshez, mert hogyha az új szolgáltatások definíciójával kell foglalkoznunk, amit online módon szolgáltatnak, hogy azok elektronikus közleke- kommunikációként szolgálnak-e vagy sem, akkor sokkal szélesebb körű információkra van szükségünk, és most az információs gyűjtés gyűjtési jog túlságosan szűk. Pilar asszony kérdésére kitérve, ha csak koordinációt szeretnék, akkor két lépés van. Az első az az, hogyha kompetenciákat adnak az eneráknak, és automatikusan a berek megvitatja ezeket az enerákkal. Tehát, hogyha az enerának kompetenciát adnak, akkor már automatikusan beindul a koordináció. Tehát, hogyha nekünk holnap lehetővé teszik azt, hogy részt vegyünk a spektrum szétosztásban a piac alakítás miatt, akkor automatikusan a berekben erről beszélni fogunk, és megpróbálunk harmonizálni. Szeretnének-e még tovább menni? Ez a kérdés. A berek nem szeretne egy kettős rendszer, vagy bármilyen fajta kényszert, korlátozást. Nem lehet kényszerzubonyba rakni a rendszereket, eh, a különböző nagykereskedelmi ajánlatokkal együtt, stb. Nem lehet egy védőrendszert párhuzamosan ezzel eh, létrehozni, nem lesz igazából mozgásterünk. Nem akarok túlságosan konzervatív lenni, de globálisan ezt el kell fogadnunk, és eh, látnunk kell azt, hogy legyen az NRA-knak megfelelő autonómiája, hogy sikerüljön a befektetéseket támogatniuk, illetve az összeköttetéseket. Köszönöm elnök, köszönöm szépen. Olson úr, az Ericsson alelnöke. Köszönöm szépen. Már korábban beszéltünk erről, a műholdak szerepét említették. Ez a 5GPP része is, a jövőben is az lesz. Nem hiszem, hogy van esélye a hibrid megoldásoknak, de majd a piac dönt arról, hogy mi a leggazdaságosabb és mennyire hatékony ez. Megemlítették az 5G szerepét, hogy ez összeköthető lehet, összekötő lehet. Ha megnézzük az USA-beli fejleményeket, ők most olyan megoldásokkal foglalkoznak, hogy az 5G-vel kötik össze a háztartásokat, akár egy gigabit sebesség is elmond, elmennek. Ehhez azonban spektrum kell, ezt megtehetik ők, mert van elkülönített spektrumok, olyan mértékben, hogy tudják ezt nyújtani a háztartásoknak. Tehát a spektrum nagyon fontos, a, már a kezdetektől fogva. És hogyan kötődnek össze a dolgok? Az üvegszál nagyon fontos lehet az üvegszálásod gész szempontjából, viszont sokan nem tudják azt, hogy ma a legtöbb állomás nem kábeleken keresztül kötik össze, és azt becslik, még akkor, hogyha néhány év múlva 2021-ben, 2022-ben. És a legtöbb ilyen állomást mikrohullámú hobokkal ö, kötik össze. Tehát óvatosnak kell lennünk, hogy mit fektetünk le, amikor technológiáról van szó. a Wi-Fi Európának kapcsán óvatosnak kell lennünk, hogy mit szeretnénk elérni, és hogy ez lehetséges lesz-e egyáltalán. Ha a cél az az, hogy a ligavi társadalom össze nem kötött jelenlegét valósítsuk meg, nem tudom, hogy ez megvalósulhat-e, főként, hogyha valaki egy össze nem kötött területen él. Nem hiszem, hogyha különböző állomásokat építünk ki wifi standardokkal, akkor ez megadja a gigabit sebességet. Tehát tényleg fel kell tenni a kérdést, hogy mit akarunk elérni, hogyan lehet ezeket elérni, és el lehet -e ezt érni egy többszörös, több, többfajta technológiával, visszatérve a műholdra, és segíthet a távoli területeken talán sokkal gyorsabban, mint csak a wifi. Tehát óvatosnak kell lennünk, azt illetőleg, hogy hogyan határozzuk meg a megoldásainkat a technológiák területén. Harmonizáció végül szerintem nagyon fontos, de hogy ez elhangzott, nem szabad az, hogy egyesek hátráltassák a többséget, hogyha lehetséges a piaci feltételek alapján, akkor nem szabad megállapítani megállítanunk azokat a területeket, amelyek gyorsabban szeretnének eljárni. A cél az az, hogy mindenki részt vegyen ebben, és senki ne maradjon le túlságosan. Elnök, köszönöm szépen, kitűnő hozzászólásokat hallhattunk, pontos kérdések hangzottak el, megbízható profi válaszokat hallottunk, viszont össze kell röviden ezt foglalnia a jelentéstevőknek, hiszen négy tevünk van. Már csak fél perc van minden egyes jelentéstevőről, tehát egy mondatot tudnának mondani fejenként. Készek erre? Harminc másodperc, tehát nem elegendő. Nagyon jó volt ez a meghallgatás, jó volt ez a találkozó, köszönöm szépen a résztvevőknek, hogy eljöttek. Great professionals, and I think... Nagyon jó szakértőket hívtunk meg, és szerintem nagyon jó volt. Gyümölcsöző volt ez az ülés, még nekem is az volt ez, hogy itt ülhettem. Köszönöm szépen.